So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Ezennel megnyitnám a délutáni ülésünket, és gyorsan kitérnék a koordinátorok döntéseire. Jelentéstevőket neveztünk ki, Lichtenberger asszony lesz Spiros Danelis úr mentelmi jogának a felelőse, és itt van a Júri program, a pénzügyi jelentéstétel és auditing téma, Stojanov kolléga lesz ezért a felelős, az új dohányirányelvvel kapcsolatos véleményünk a szakbizottsági elnöknek jut, az összes többit még nem osztottuk ki, a frakciók tárgyalnak róla, vagy elhalasztottuk róla a döntést, vagy pedig úgy döntöttünk egyes esetekben, hogy nem készítünk véleményt az összes többi döntésről, írásban tájékoztatnám a kedves szakbizottsági tagokat. Tekintettel az időre, hiszen kicsit később kezdtük a munkát, nem lenne jó most kitérni 9-10 napi rendi pontra, ami a koordinátorok ülését illeti, tehát írásban fogom közölni a többit. A 24-es napi rendi pont következik, Stojanov úr jelentése, öné a szó parancsoljon. Благодаря, господин председател. Ще бъда максимално кратък, за да може да... A lehető legrövidebben szeretnék beszélni a témáról. Egyszerűen azért, hogy a napi rendünket teljes mértékben fel tudjuk dolgozni. A vezető, a koordináló szakbizottság az ECONA témában, a hitéli intézetek és befektetési vállalkozások a téma. Ez egy rendkívül fontos és komoly ügy, hogyha megnézzük az elmúlt években mi minden történt ezen a területen, a csődök, a bankok elbukása, a pénzintézetek fizetésképtelensége, ezek eh, komoly hullámokat vertek az Európai Unióban és az Európai Unión kívül is, hiszen komoly állami támogatásra szorultak sokan. Felvetik a polgárok a kérdést, hogy miért ők viselik a terheit ennek, amikor más követte el a hibákat, és nem megfelelő módon végezték a munkájukat ami a javaslatot, az irányelvi javaslatot illeti az illetékes nemzeti hatóságoknak auditálniuk kellene, vagy kell a javaslat értelmében a pénzintézeteket, mindenek előtt akkor, hogyha határokon átnyúló módon dolgoznak, és amennyiben a fizetésképtelenség veszélye áll fenn, akkor megelőző intézkedéseket kell hozni az adott tagállamban és az ilyen ilyen jellegű feszteségeket ilyenkor magán forrásokból kell finanszírozni, tehát nem állami finanszírozásból is. Megfelelő betétbiztosítási rendszerekre is szükség van, erről már beszámoltunk régebben, én voltam a jelentéstevő annak idején. Számos kolléga felteszi a kérdést, hogy hogyan tudjuk megelőzni ezeket a problémákat, hogyan tud a betétbiztosítási rendszer hozzájárulni az, hogy ilyen súlyos hibák ne forduljanak elő többé, hiszen itt export kérdésekről is szó van. Ez súlyos problémákat okozhat az adófizetők számára. A kérdés persze a végén mindig az, hogy miért nem időben reagáltunk, miért nem akkor szoktunk reagálni, amikor a károk keletkeztek. Ez lenne tehát röviden a bizottság javaslata egy ilyen irányelvre. Azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy megszülessen, és képes tükrözni számos európai polgár érzéseit, elvárásait. Az én munkám végül is egyelőre nem annyira nagy terjedelmű ezen a területen, mint amilyen szerettem volna, hiszen rendkívül fontos a téma, ami a módosítókat illetően mindenek előtt technikai jellegű módosítókról beszélhetünk. Például az adófizetők bizalma pénzügyi rendszerrel szemben, illetőleg szigorúbban kell követni azt a célt, hogy ne az adófizetők pénzéből állítsuk talpra az pénzintézeteket, hanem magántőke bevonásával, illetőleg itt megemlítendő még a fizetésképtelenség, a fizetésképtelenség veszélye, aztán részvénytőke és egyéb tőke szerzési lehetőségek aztán szóba került még az is, hogy milyen eszközt válasszuk. Mindenek előtt a felhatalmazáson alapuló jogszabály az, amelyre gondolunk. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy felhatalmazáson alapuló jogszabályt alkalmazzunk, de ez csak két évre szólna ez a felhatalmazás az elején. Más eszközök esetében 5 évre szól a felhatalmazás. Persze egy néhány határidőt a parlamentnek is be kell tartania, ha nem tévedek, akkor a módosítók hitára, határideje február 5-e. Örülnék, hogyha az árnyék előadók is elmondanák a véleményüket, méghozzá jövő hét vége előtt közölnék ezt velem ebben az esetben reagálni tudnék, és további módosítókat is megfogalmazhatnék. Természetesen senkinek az ötletét, gondolatát nem kívánom eltulajdonítani, hogyha valaki maga akar módosított megfogalmazni, szívesen várom azt is, és kíváncsi vagyok, mi a véleménye a szakbizottság többi tagjának. Köszönöm szépen, ki az, aki még hozzá kíván szólni, mondja az elnök. Úgy látom, ebben egyetértés van. Minden esetre február 5-ig lehet módosítókat előterjeszteni. Ebben tehát döntés született. A 26-os pont Lichtenberger kolléganő nincs itt. Akkor ez később következik. Akkor az én jelentésem következik. A biztosítási közvetítés Egyébként a jelentés tervezett rendelkezésükre állt a bizottság a 2002-es irányelv átdolgozására tesz javaslatot itt mindenek előtt a biztosítási közvetítés felvállalásával, elvállalásával foglalkozik, hogyan gyakorolhatják ezt a munkát. A lényeg az lenne, hogy itt javulást szeretnénk elérni. Én egy néhány módosít tót előterjesztettem. Ezek különböző aspektusokat érintenek. Egyrészt eh, a bizottság azt javasolja, hogy eh, a káresemények a re is terjesszük ki, a hivatalos káreseményekre és azok szabályozására terjesszük ezt ki, mert itt nem közvetítésről beszélünk már hagyományos értelemben a kárrendezés során. Ehhez jön még, hogy az Európai Bizottság azt a kivételes szabályt törölni akarja, mi szerint a biztosítások közvetítése egy lényegi szolgáltatás, kiegészítő szolgáltatásaként történt. A klasszikus eset az autóbérbeadása, vagy állatorvosok, vagy utazási biztosítás. Én nem találtam az indoklásban, a bizottság indoklásban logikus érvet arra, hogy ezt miért vennék ki. Én attól tartok, ha nincs ilyen kivétel, akkor a fogyasztó egyszerűen nem fogja megkapni ezeket a szolgáltatásokat, mert mindenek előtt azért kapja meg ezeket a fogyasztó, mert egy adott szolgáltatás kiegészítéseként kapják meg, mert különben jelentős plusz ráfordítás keletkezik a fogyasztónál, és ezt nem fogja megtenni, hogyha nem azonnal kötik a biztosítást. Arról nem is beszélve, hogy ez a biztosítás a biztosítási díjak kapcsán meglehetősen alacsony, hogy úgy mondjam, ahhoz képest, hogy a főszolgáltatás mennyibe kerül. Nem látom, hogy a bizottság miért akarja megváltoztatni azt, ami a régi irányelvből jól bevált. Aztán az Európai Bizottság átfogó tájékoztatási kötelezettségekről is beszél, aztán érdekkonfliktusokról is beszélt, érdekütközésekről beszélt. A kérdés az, hogy nem túloznak-e egy kicsit itt, vagy nem túl részletesek-e, hiszen ha túl részletesek, akkor ezzel összezavarják a fogyasztót is. Itt egy néhány javítást eszközöltem. Ugyanez vonatkozik egyébként a javadalmazás közzétételére nagy, nem döntő jelentőségű az ügyfél számára, hogy mennyit keres ezzel valaki. Ami érdekli az ügyfelet, az az, hogy mennyiért kapja meg a biztosítást, mennyien ára van a biztosításnak, és hogy ez milyen összetevőkből, komponensekből áll, ez nem annyira fontos neki. Ezért még egyszer mondom, nem tartom ez döntő jelentőségűnek őszintén szólva, ami pedig a szankciókat illeti, itt is túlmegy a célon, túl a célon az Európai Bizottság anélkül, hogy elítéltek valakit egy súlyos esetben, mégiscsak pellengére állíthatnak embereket, és ez aránytalan büntetés szerintem. Tehát ilyen értelemben a szankcióknál szintén módosítókra teszek javaslatot, aztán a felhatalmazáson alapuló jogszabály. Itt a szakbizottságban nem vagyunk az ilyen eszköznek nagy barátai, azt tudjuk. Általában azt szoktuk mondani, hogy ez a jogalkotónak a dolga, és csak rendkívüli kivételes esetekben szabad felhatalmazáson alapuló delegált jogszabályokat alkalmazni, és itt ebből az összefüggésből kiindulva itt is így léptem fel, tehát a restriktív megközelítést alkalmaznám ebben az esetben is, tehát ez lenne a javaslatomnak a lényege, hogy mit tartalmazon a vélemény. Van-e bármiféle véleményük önöknek ezzel kapcsolatban, Régner? Uh, köszönöm szépen. Először is köszönöm ezt a rövid összefoglalót a véleményről. A legfontosabb elemeket világosá tette ezáltal. Néhány pontban osztom a véleményét, néhány pontban azonban nem, ami ugye gondolom nem meglepő különösebben. Általában így szokott ez lenni. A bizottság, ahogyan ön is említette az imént, egy átfogó kibővítést javasolt, ami a hatályt illeti, és a bizottság által követett célokat mindenképpen támogatom, az átláthatóság nagyon fontos, és a lényeg az, hogy védve legyenek a fogyasztók, tehát az ügyfelek. Úgy gondolom, a bizottsági javaslat ezen célkitűzése összességében teljesülhet is, és ennek megfelelően én azt gondolom, hogy ez a kibővítés, tehát hogy például az internetes árusítás is tartozzon ide, ez egy nagyon jó javaslat. Ami a jutalékok nyilvánossá tételét illeti, erre vonatkozóan nemrégében volt a MIFID 2 kapcsán egy vitánk. Különböző megközelítések vannak ebben a kérdéskörben, azonban nem gondolom, hogy maga az ágazat, amely úgy gondolja, hogy akkor teljesen összeomlik, ez nem fog bekövetkezni, az ágazatnak ugye elsősorban az az érdeke, hogy ne történjen túl sok változás. Azonban, hogyha megnézzük, hogy mi is a végeredmény, a fogyasztók számára az a legjobb, hogyha nem a sötétben tapogatóznak, hanem megkapják az információkat a jutalékokról is, mert akkor jobban tájékozódhatnak a motivációról is. A delegált jogi aktusok, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kapcsán teljes mértékben osztom a jelentéstevő véleményét. Jogalkotóként nekünk érdekünk, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok számát észszerű mértékre korlátozzuk, Talán egy javaslatra még kitérnék, amelyet esetleg felkarolhatnánk, ez az összeférhetetlenség kivédése, talán itt még többet kellene tennünk. Ügyelnünk kell arra, hogy ki kicsoda, ugye a konkrét szereplők kicsodák, ne keverjük össze a különböző szerepeket. Zárásképpen pedig még a szankciókról sejtenék néhány szót. Különösen a jogi szakbizottság tekintetében nagyon fontos ez a téma. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy megfelelően mérlegeljük az arányosságot. Egyébként azonban a bizottság, bizottság azt hiszem viszonylag észszerű javaslatot terjesztett elő, és érdeklődéssel várom a további lépéseket és a további vitát a témáról de természetesen úgy kell párbeszédet folytatnunk, hogy az arányosság mérlegelése meg is történjék. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Szeretne még valaki hozzászólni? Úgy tűnik nem. Akkor köszönöm mindenkinek. És a módosító benyújtásának határideje február 7-e déli 12 óra. Amikor meg lesznek a módosítók, bizonyosan elővesszük még egyszer a témát, és megpróbálunk majd kompromisszumokat kidolgozni. Most Ismét csak a 26-os napi rendi pont következik, visszatérünk tehát erre, Lichtenberger asszony témája parancsoljon. Köszönöm szépen! Volt már néhány vitánk, jogi szakvéleményt is kaptunk a gyermekek jogellenes külföldre vételének vonatkozásairól és a hágai egyezményről. Tartalmilag ugye teljesen egyetértünk egymással mindenkinek az szolgálja az érdekeit, hogyha bizonyos országok, és itt ugye Oroszország és Marokkó is kiemelt szerepet játszik, és mások is. Tehát, hogyha bizonyos országokkal fennáll egy olyan egyezmény, amely megkönnyíti az ügyek tisztázását, megoldását. Mindig emberi tragédiák állnak az ilyen ügyek hátterében, érzelmi töltető esetekről van szó, és azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy ezen országokat fontos az oldalunkra állítani. Egy kompetencia vita van kialakulóban, különböző jogi szakvélemények harcolnak úgymond egymással. Azt gondolom, a meglévő jogi aktusokat nem szabad úgymond egy kiskapon keresztül semmit mondóván tenni, tartalmuktól megfosztani. Mindenki többé-kevésbé üdvözlendőnek tartotta a Lisszaboni szerződést, aláírta, ratifikálta, és amikor nemzetközi egyezményekről van szó, akkor viszont megpróbálja többé-kevésbé valamilyen módon ezt a folyamatot a viszájára fordítani. Úgy gondolom, ezt a jogvitát nem szabad egy olyan téma ma esetére kiterjeszteni, amikor mindenkinek az az érdeke, hogy mielőbb megoldást találjunk. Időközben egyébként sok-sok eset rendezése még nehezebbé is vált, hiszen nem találtunk egy megfelelő megoldást erre az egészre. Tudom, hogy a tanács úgy gondolja, hogy mivel a tagállamok csinálták ezt eddig, és legyen így a továbbiakban is, nem egy nagyon jogi nyelvezetű megfogalmazás volt ez, de hát erről van gyakorlatilag szó a dokumentumban. Sürgősen kérném a tanácsot és az összes jelenlévőt, hogy mielőbb próbáljunk megoldást találni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy kompetencia vitát, vagy illetékeségi vitát folytassunk itt, ebben a témában, néhány éve a gyakorlatban egyébként is eldölt már ez a kérdés. Tehát én azt kérném, hogy tegyünk egy következő lépést, máskülönben a bizottság, az Európai Bizottság, amely hangsúlyozza a maga részéről, hogy a parlament is véleménye is nagyon fontos. Máskülönben tehát ez az Európai Bizottság egy jogi tisztázását célozza meg a helyzetnek, és hát Nyilván ez sem szolgálná az érintetteket, tehát hogyha a tanácsban sikerülne megállapodni, és sikerülne elérni egy olyan pontra, hogy ne itt vívjuk meg ezt a kompetencia csatát, akkor nagyon hálás lennék a gyermekek jogainak területe szempontjából. Köszönöm. Elnök, köszönjük. A tanács, Paulino Pereira majd a bizottság képviselője következik, először is a tanács. Well, uh, many thanks for... Köszönöm szépen, hogy szót kapunk. Az ír elnökség nem tudott eljönni ma délután, de a tanácsi titkárságot arra kérték, hogy az elnökség szavait adjuk át a jó együttműködés szellemében a parlamenttel folytatott együttműködésről van szó. Őszintén szeretnénk önökkel beszélni és objektív szempontból szeretnénk rámutatni a helyzetre, és így választ adni erre a rendkívül fontos javaslatra. A 98-as hágai egyezményt az Európai Unió összes tagállama ratifikálta, és ez egy két lépcsős folyamat, hogyha egy új harmadik tagállam csatlakozni kíván, a 98-as egyezményhez. Először is az érintett ország kell az egyezményhez, utána pedig a már részes feleknek közölniük kell a csatlakozás elfogadását. A 218. cikk, illetve a 91. cikk harmadik pontja alapján az Európai Unió működését szabályozó szerződésből egyhangú döntésre van szükség a tanácson belül. Hmm. alaposan megvizsgáltuk a javaslatot a tanács szintjén, és elmondhatjuk, hogy a polgári ügyek általános kérdéseivel foglalkozó munkacsoport több ülésen is találkozott 2012. február 9-én, március 16-án, sőt 2012. szeptember 18-án is vizsgálták ezt a témát, miután egy első vizsgálatra sor került. A vizsgálat során egyértelművé vált, hogy vannak alapvető nehézségek a megállapodás elérésével kapcsolatban, és világossá vált több vizsgálat után, hogy nem tud, tudnak egyhangú eredményre jutni a tárgyalásokat követően. Éppen ezért megállapodásra kell jutni abban, hogy a tanács hogyan reagáljon erre a kérdésre. Egy néhány utolsó megjegyzés, teljesen világos, az első ezek közül hogy a viták sorát a tagállamok, tehát valamennyi tagállam a gyerekeket védeni akarja nemzetközi szinten is, hogyha káros befolyás éri őket a jogellenes elvitel miatt. Érdemes megjegyezni, hogy számos tagállam több harmadik állam részvételét el tudja fogadni, mielőtt az Európa Bizottság a javaslatát elkészítette volna. Ez az általános összefüggése a dolognak, de egy néhány technikai jellegű ö, részletekre is kíváncsiak, természetesen erre is választ adok. Pillanatnyilag a tanács szintjén itt tartunk. Tudomásul vettük, hogy nincs mód arra, hogy egyhangú megállapodás szülessen a javaslattal kapcsolatban. Köszönöm szépen, most az Európai Bizottság utána pedig Stojanov úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Lichtenberger asszonynak, az előadónak, hogy felvetette ezt a témát. A parlament aggájait osztja az Európai Bizottság is teljes mértékben, és ami és mi is hasonlóan ítéljük meg a hágai egyezményhez való csatlakozást harmadik államok részéről. A szerződésekkel összhangban készítettük a javaslatokat, a bizottság jogi szolgálata továbbra is így véli. Tudomásul vettük a haladást, illetve a blokkot a tanács szintjén, amire sor került nemrégiben. Az Európai Bizottság úgy látja, hogy az unió kizárólagos kompetenciája az, amit a 218. cikk értelmében csak az Európai Bíróság vizsgálhat felől. Ez a kulcsa a külső kompetencia vizsgálatának ezen a területen. Egy ilyen értelemben egy kollégiumi döntést készítünk elő, a tagállamok egyoldalúan nem fogadhatják el az el, a, a csatlakozást. Mi látjuk a szerződésben lévő garanciák alapján, hogy milyen lépésekre van szükség. Támogatjuk a politikai vonalat ezen a területen. Természetesen a jogellenes elvitellel szemben védeni kell a gyerekeket, és jogi szempontból is támogatjuk a parlament azon véleményét, hogy ez egy Európai Uniós hatáskörű kérdés. Köszönöm, Stojanov úr, utána Tájnasszony. Rövid leszek. Rendkívül fontos témáról van szó. Én pont egy ilyen ügyön dolgozom, ahol is Líbiában egy gyermeket elraboltak, az édesapa líbiai, Líbiában tartózkodik a gyermekkel, és bolgár állampolgár az anya. E, ennek az egyezménynek e, az ahhoz való csatlakozás e, nagyobb, több eszközt adnak kezünkbe. Sok esetben túszként tartják ilyenkor fogva a gyerekeket, Támogatom tehát Lichtenberger asszony, Tájn asszony parancsolja. Köszönöm szépen, úgy gondolom nagyon sajnálatos, hogy egy ilyen kompetenciaharc dúl a gyermekek kárára tesszük ezt, nap mint nap történnek ilyen ügyek, és minden egyes eset, amelyet nem sikerül időben megoldani, ahhoz vezet, hogy a gyermek vagy az egyik, vagy a másik szülőnél marad, de jogi megoldás ilyenkor nem is található már támogatnám Lichtenberger asszonyt a parlament illetékes jelentéstevőjeként, ami a hágai egyezményeket illeti és a bizottság álláspontját, és érdekelt volna, hogy összességében hány tagállam nem hajlandó csatlakozni. Ha lehetne, akkor kérem adjon erről egy pontosabb információt, és jó lenne, hogyha egy listát kapnánk arról, hogy mely tagállamok voltak ellene konkrétan. Tehát meg kellene őket nevezni, és akkor megpróbálnék személyes kapcsolatok révén is ráhatni a dologra, mert előfordulhat, hogy egyik-másik igazságügyi minisztérium nincs is tisztában mindennek a jelentésével, és talán érdemes lenne egy kicsit pellengére állítani az adott tagállamokat, mert hát a gyermekek érdekeiért kell tennünk valamit, elnök. Pereira úr, nem tudom, hogy ezt meg tudja válaszolni, hiszen nem nyilvános a tanácsi ülés, de azért megkapja most a szót. Uh, I don't have the names of... A nevek nincsenek nálam nem tudtam, hogy ezt szeretnék megtudni. A számok felmerültek a viták során. A vita során, tehát, mint mondtam, itt a tanács szintjén kiderült, hogy világos, az Európai Unió szint szintjén van potenciális hatás közben a szinten, nem erről van szó. Tehát néhány tagállam nem így gondolja. Van egy lehetőség arra, hogy van EU-s kompetencia ezen a területen, ezt sokan nem vitatták, de nincs jogi kötelezettség arra, hogy emellett tegyék le a garas, hogy így döntsenek, hogy ez fennáll. Ez határozta meg a vitát. Az volt a benyomásunk, hogy Számos tagállam a tanács szintjén így gondolkodott. A tanács titkir, titkárságaként ennyit tudok átadni önöknek. Köszönöm, Lichtenberger képviselőasszony. Nos, éppen amit most mondott, köszönöm szépen, hogy beszámol, de hát így még abszurdabb a helyzet, hogyha azt mondják, hogy potenciálisan fennáll a hatáskör, utána viszont azt mondják, hogy nincsen fehéren feke, feketén lefektetve, hogy ezt a hatáskört életbe kell léptetni. Hát innentől kezdve abszurd valahol a dolog. És ez az én aggályom az egésszel kapcsolatban. Csak azt tudom mondani, egy tagállam beszámolóját kaptam meg, tehát a saját képviselők felé, hogy ők hogyan kezeljék ezt az ügyet, de őszintén szólva kiráz a hideg, hogyha tudomásul kell vennünk, hogy a tanács arra támaszkodik, hogy ilyen hatáskör ugyan van, csak nem élünk vele, és ezzel végül is el tudják folytani a dolgot, és egy vákumba helyezik, anélkül, hogy a folyamatot lezárják, az egy esetben teljesen világosá válik. Már Marokkónál számos eset van, de számos eset van Oroszországgal kapcsolatban is. Ez a két ország, őket tehát sikerült meggyőzni, hogy csatlakozzanak az egyezményhez, és így bizonyos megoldásokat meg lehetett volna könnyíteni egyes szülők esetében. Tájn asszony erről beszélt. Ha ennyire elhúzódik a dolog, akkor ez az összes érintett számára egyre drámaibbá válik. Hónapról hónapra romlik a helyzet, ezért gyors megoldásokat kellene keresni. Ha most a tanács viszont azt mondja, hogy nem tud egyhangú eredményre jutni, és ezzel leáll az egész történet a következő évekre, akkor felteszem a kérdést, mit gondolnak, mikor lesz megoldás, vagy a megoldás csak az lehet, hogy írásban lemondunk a jogainkról, és azt mondjuk, és néhány dolgot előír, de hát most lemondunk erről, mert a tanács nem tud megállapodni, ez így nem megy. és igyekszem megtudni, hogy mely országokról van itt szó, és ezt közé is fogom tenni mert véleményem szerint ez így nem működik, hogy parlamentként és Európai Bizottságként definitíve egy ilyen politikai manőverezésre találunk. Ez nagyon problematikus, főleg ebben az esetben. Azt kell, hogy mondjam, ez egy óriási probléma, hogyha a tanács nem képes dönteni ebben az ügyben, hogy haladjunk. Van itt egy kritikus pont. Az első kérdésem, úgy gondolja, hogy valamikor összejön a többség? És ha igen, akkor mikor? Mert akkor a szülőknek lehetne szólni, jó, várjatok még két évet, és utána talán jobb lesz a helyzet. Ez majd, hogy nem cinikusnak hangzik, de lassan eljutunk erre a pontra. Úgy gondolom, hogy azok az érvek, amelyeket a briefingben olvasok, nem függenek össze a valósággal, ezért nagyon sajnálom, hogyha a tanács nem le, szenvedne folyamatosan a titoktartási doktrinájától, akkor már rég megoldottuk volna a problémát, erről meg vagyunk győződve. Mert a nyilvánosság előtt aztán senki sem merné vállalni, hogy mivel itt egy hatásköri kérdésről van szó, nem akarom, hogy megoldják ezt a problémát. De ez valahol túllép minden határt szerintem. Lassan nem ön tehet erről, ön beszámol. Köszönöm, hogy beszámolt, és egyébként ön sem lépheti túl a hatáskörét, de azért azt kell, hogy mondjam, ez több, mint szomorú ez a helyzet, hogyha valaki ebben a témában akar egy ilyen teljesen értelmetlen hatásköri vitát elhúzni. További hozzászólást nem látok. Azt javaslom, hogy a következő koordinátori ülésen megvitatjuk a témát végig kéne gondolni adott esetben, hogy az egyik következő interparlamenti konferencián beszéljünk erről, ahol a nemzeti parlamenti képviselők is ott lesznek, hogy nyomást gyakoroljunk a saját kormányukra, és ott ők is foglalkozzanak vele. Ugye a hágai egyezményt egy ilyen mm, találkozó keretében megvitatjuk, ez egy, meg lehet, meg ez egy jó pont lesz, és szerintem a részleteket meg tudjuk beszélni a koordinátori ülésen. Tehát ez napirendre kerül a koordinátorok ülésén legközelebb, és ott megbeszéljük, hogy hogyan tudunk ehhez hozzáállni, mert különben a bizottságban kell bíznunk természetesen, ha ők bíróság elé mennek, akkor mi részt veszünk ebben. Egyetértek. Jó. Akkor az online szerencsejátékok, Bolc kolléga. Dziękuję To pierwsza wymiana poglądów w obszarze e, gier Köszönöm szépen. Ez az első eszmecserénk ebben a témában. Ez egy olyan piac, amit rendkívül gyorsan fejlődik. Ez egy olyan piac, amelyik 13 milliárdos forgalmat ér el, több millió résztvevővel, játékossal, akik online játszanak. Nagyon sok újdonság van, nagyon sok technikai újdonság, új technológiák vannak, és a rendes, a normális szabályozás nem tart lépés ezekkel az új technológiákkal. Specifikus szabályozás kell, tehát nemzeti szinten is, ugyanis az online játékok szabályokat bizonyos országok a saját mód módszerükkel szabályozzák. Azt látjuk tehát, hogy rendkívül eltérő a szabályozás a különböző uniós országban. Egyes országokban legális teljesen, más országokban tilos, ez összefügg a, a nemzeti monopóliumok, szerencsejáték monopóliumokkal is, vannak különböző koncesziók egyes országokban. Nos, mi várunk el ezen a specifikus szakterületen, az online szerencsejátéknál, egyszerűen csak nagyobb áttekintetőség, jobban áttekinthető jogi hátteret szeretnénk. Tehát ennek a véleménynek az lenne a célja, hogy tisztázza, hogy milyen módon tudnánk elérni egy világosabb, egyértelműbb jogi keretet, ahhoz, hogy szabályozzuk az online játékot. Tudjuk, hogy jelenleg közösségi szinten nem elképzelhető az egységes rendszer. Most egyelőre az a cél, hogy a tagállamoknak a nemzeti szabályozása megfeleljen az Európai Unió által elvá, az Európai Unió elvárásainak. És ezen belül is két fontosabb elv van. Az első, a szolgáltatások nyújtásának, szabad nyújtásának az elve, a másik a szabad vállalkozás elve. Nos, az én véleményem meg fogja nézni, hogy milyen módon lehet valamilyen módon a nemzeti szabályozást úgy módosítani, hogy az megfeleljen az Európai Unió elvárásainak. Ez lesz az alapvető kérdés, mert egyre gyakrabban a, igaz, a, a bíróságnál egyre több olyan eset van, amelyik a határokon átnyúló szolgáltatásokat érinti. És az online szerencséjáték nagyon sokszor harmadik országokat is érinti. És tehát ezzel kapcsolatban meg kell nézni, el kell tekinteni az egész jogi keretet, ellenőrzéseket kell elvégezni, hatástanulmányokat, és meg kell nézni, hogy mi a jelenlegi helyzet. A, a második, administratív együttműködés a tagállamok között, Ebben az esetben természetesen az Európai Unió intézményeinek a feladata koordinációs feladat, mivel hogy egyre erősebb az online szerencsejáték, egyre nagyobb segítség van az administratív szervek részéről minden tagállamnál. Más és más a szabályozás, ami az online szerencsejáték ellenőrzését illeti. Egyes országok csak most kezdik eh, ellenőrizni az online eh, szerencsejáték szolgáltatók, és ezért fontos, hogy megfelelően koordinálva legyenek ezek a szolgált, illetve ezek az ellenőrzések egyfajta patológiát is át kell tekinteni ebben a szektorban. A személyi adatok átadásáról is beszélni kell. A jövőben valószínűleg ez, ez összefügg majd a különböző egyéb szabályokkal és irányelvekkel, tehát ezt mind figyelembe kell venni ennél a kérdésnél. Nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy a, a bevált gyakorlatot tartsák be és alkalmazzák, megfelelő jogi keretet kell létrehozni annak érdekében, hogy megfelelő tanúsítványokat is kaphassanak a szolgáltatók, Mm, a piac igen nagy, az európaiak sokat utaznak, egyre inkább használják a mobil eszközöket, különböző országokban vannak, és különböző ajánlatoknak vannak kitéve. Tehát érdemes lenne egy szabványosítás és tanúsítvány, egy közös tanúsítványnak a létrehozása az online szerencsejátékok számára. Ami a végrehajtási eszközöket illeti, az a csomag, ami leginkább a szerencsejáték negatív hatásaival függ össze. Mindenképpen beszélni kell a lakosság védelméről, a fiatalkorúak védelméről ö, elsősorban, a megelőzés, a megfelelő tájékoztatás, aztán a végrehajtási eszközök, tehát hogyan lehet reagálni, hogyan lehet elérni azt, hogy megfelelő módon ö, szűrve legyenek, hogy kik léphetnek be különböző ö, lapokra. A, a kifizetéseken is Barnier jelentése alapján a szolgáltatók 80%-ának nem kellene, nem lehetne eh, engedélye, működési engedélye, emiatt szükséges, hogy a tagállamok együttműködjenek. Az Európai Unió keretében rendkívül fontos a fogyasztóvédelem, rendkívül fontos a fiatalkorúak védelme, emiatt szükséges lenne a, játékosok regisztrációja, a játékosok életkorának az ellenőrzése, mindenhez szükséges egy jól átgondolt szabályozása, és mindezt a tagállamok bevonásával kell elérni. Megfelelő eszmecserét kell indítani, vitát kell indítani európai szinten. A előadásom az ö, anyagon a, kitérek a, a szerencsejátékon keresztül történő pénzmosás, az illegális pénzmozgatás, mert ugyanis azt látjuk, hogy a szerencsejáték a pénzmosásnak egy eszköze lehet akár, Emiatt össze kell kötni ezt az anyagot a pénzmosásról szóló irányelvnek az elveivel. Tehát a két téma összefügg, érintkezik ezen a területen. A bűnözők, az határokon átnyúló bűnözői szervezetek egyre gyakrabban használják az internetet, olyan helyzeteket látunk, ahol maffiák igen tevékenyek, és úgy gondoljuk, hogy mindenképpen ezzel foglalkozni kell. Egy másik kérdés, amivel foglalkozni kell, az a Lisszaboni szerződés, azon belül is a 165-ös cikknek a hatásai, sport, sportfogadás, és ezzel összefüggő témák tekintetében. Nagyon sokszor látunk olyan eseteket, olyan ügyleteket, amikor is sportklubok a sporteredmények befolyásolásával vannak elfoglalva, különböző maffiák, bűnszövetkezetek foglalkoznak ezzel, jelentős a korrupció a sport területén. Tehát valószínűleg javasolni kell azt, hogy a fiatalok számára legyen egyfajta tájékoztatás, és hogy zárjuk ki a fiatalok sport a fiatalok sportját az online fogadásokból. Mindenképpen tárgyalni kell itt a dokumentumban a sportfogadások körüli visszaéléseket. Nagyon szerencsés lenne, hogyha ezzel kapcsolatban a tagállamok valamilyen módon egységesítenék a ö, sportfogadásnál való visszaélés büntetési tételeit, és az ezzel, az ezzel függő fogalmakat, Nos, eh, mert úgy gondoljuk, hogy a büntetési tételek meghatározásával és szigorításával el tudnánk kérni azt, hogy valamennyire csökkentjük a sportfogadásokatnak a visszaélését tekintve arra, hogy jelenleg igen magas az ilyen jellegű bűncselekmények, eh, bűncselekményeknek a száma. Azt hiszem, hogy ezen a területen van még mit tenni, Eh, fel kellene emelni a hangunkat annak érdekében, hogy mindenki tudja, hogy eh, nem szabad ilyet csinálni. Nyitott vagyok az önök véleményére, meghallgatom a véleményeket, megpróbálom meghallgatni mindazokat a eh, konstruktív hozzászólásokat, ugyanis szeretnénk egy olyan munkát végezni, amelyik elősegíti ezt az ágazatot, ugyanakkor megvédi a fogyasztókat a szerencsejáték káros hatásaitól az Európai Unión belül. Köszönöm szépen! Köszönjük, Lichtenberger asszony! Köszönöm szépen a jelentéstevő átfogóan elmondta, hogy miről is van szó, és néhány dolgot kiemelnék az elhangzottak közül. Először is Teljesen eltérő a helyzet a különböző tagállamokban. Vannak olyanok, ahol nem régiben még szerencsejáték monopólium uralkodott, de ez nyilván nem terjed ki az online szerencsejátékokra, mert az nem hozzáférhető oly mértékben, és ebből nagyon érdekes kérdések adottak. A szerencsejáték monopólium megszüntetése még nem mindenhol valósult meg a gyakorlatban, és az indoklás általában a függőség kialakulásának prevenciójára terjed ki, gyakorlatilag a polgárt védjük meg saját magától, vagy a családokat egy-egy családtaktól. Azonban, mint ahogyan mondtam, tisztában vagyok azzal, hogy nagyon sokféle helyzettel szembesülünk a különböző tagállamokban, és ez nyilván nem egyszerűsíti le a kérdést. A fizikai kézzel fogható világban a szerencsejáték mindig a pénzmosás adott lehetőséget. Hazámban is sokszor láthattunk olasz vendégeket, akik a szerencsejáték miatt érkeztek. Ugyanez látható a svájci határon, a keleti határon is. Tehát mindenhol kihasználják ezt a helyzetet, élnek a lehetőséggel. Németország és Ausztria esetében hasonló a helyzet, tehát ott a határon átnyúló forgalom ilyen tekintetben nem olyan nagy, de nyilvánvaló, hogy vannak visszaélések, és meg kell találnunk annak az útját, módját, hogy valamilyen módon üldözni kezdjük az ilyen visszaéléseket. A már említett patoló, pszichikus jelenségek nagyon fontos szempontot képeznek, ide tartozik ugye a szerencsejáték függőség, amely gyakran romba dönt egész családokat, és az egykori monopóliumok világában sem voltak mindig megfelelő intézkedések, de azért próbálkoztak azzal, hogy megelőzzék a szerencsejáték függőséget. Az online szerencsejáték esetében nyilván sokkal nehezebb ezt elérni. Annak biztosítása, hogy a gyermekek ne sodródjanak ilyen helyzetbe, ez is nagyon nehéz. Hogyan azonosítsunk egy gyermeket, hogyha online szerencsejátékban vesz részt egy avatár révén? Nyilván az adatvédelemhez való kapcsolódási pont adott, de hát kérdés itt az, amiről ma délelőtt is szó volt, nevezetesen a bűnöldözés és egyebek. Itt vannak meccéspontok, és a jogi együttműködés, igazságügyi együttműködés itt önmagában nem lesz elegendő. Vannak olyan szolgáltatás nyújtók is, akik Európán kívül találhatók, vagy az EU-n kívül találhatók, és hogy itt következetesen járjunk el, ez egy nagyon nagy kihívás lesz. Összességében tehát nagyon fontosnak tartom a jelentést, nagyon fontosnak tartom az egész témát, de azt hiszem ez lesz az egyik legnehezebb kérdéskör, amikor megoldásokról van szó, függőségről van szó, és nem intézhetjük el annyival, hogy azt mondjuk, hogy betiltjuk a szerencsejátékot, mint ahogy a nyilvános dohányzást is betiltjuk, egyébként ez utóbbi sem vezetett túlzott eredményekhez. Minden esetre ez nem lesz egy hasznos eszköz. Az egyedüli lehetőség talán az volna, hogy ezeket a játékautomaták révén felkínált online szerencsejáték szolgáltatásokat, vannak ugye online variánsai is ennek, ezeket lehetne korlátozni, és ezt célra vezetőnek is tartanám, hiszen ezeken az anonim végkészülékeken azt láthatjuk, hogy gyakran gyermekek, fiatalkorúak játszanak, vagy függő személyek. Ez teljesen elfogadhatatlan lenne például a reális fizikai valóságban, tehát a kaszinókban például, és hát nyilván mindig különbséget kell tenni a kis és a nagy szerencsejáték között. Ha már egészen elmegyünk a sportfogadásokig, akkor nagyon bonyolultá válik a helyzet. De hát épp tavaly talált táptalajra az önmegközelítése, hiszen a sportfogadások területén néhány tagállamban néhány nagy feltűnést keltő ügynek lehettünk tanulni. Én azt gondolom, meg kellene néznünk, hogy a valós világban, a realitásban mi bizonyult hasznosnak, és ebből mi az, amit az online világra is átvihetünk, anélkül, hogy az adatvédelmi alapelveket hatályon kívül helyeznénk. Fontos lesz a ö, téttel folyó szerencsejáték és a fiktív valutában folyó szerencsejáték között, de ezeket sokszor, ezeket a fiktív összegeket is gyakran reálisan kifizetik, tehát ez itt már megint egy ö, határeset de én ezt jó megközelítésnek tartom összességében. Köszönjük, Taylor kolléganő. Thank you. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Köszönöm szépen Boris úrnak a vélemény bemutatását az online szerencsejátékokkal kapcsolatban. Ő is elmondta, és Lichtenberger azt is elmondta, hogy drámai fejlődés mutatkozott ezen a területen, hazamennek, és ezzel foglalkoznak, részt lehet venni nagyon komoly érdeklődés mutatkozik az ágazat iránt, hiszen láttuk, hogy milyen sokan válaszoltak a bizottság konzultációjára és számos szervezet is van, amelyik ezzel a témával külön foglalkozik, ami a válaszokat illeti a bizottsági konzultáció során, és meg kell, melyek a legfontosabb pontok itt európai szintek, milyen kihívások jelentkeznek az online játékok során nagyon különbözőek, Borosz, Boris úr és Lichtenberg azt is említette, nézzük meg a fogyasztók között meglehetősen sok a sérülékeny csoport, ez egy problémás eredményre vezet, aztán ide tartozik még a pénzmosás, az adatvételem és a személyi adatok megszerzése, mint gyakran felmerülő téma. Megfelelő kereteket kell biztosítani az adminisztratív együttműködésre. Egyébként a legjobb gyakorlatok kialakítására úgy nyílik a, leg, a lehetőség, hogy megnézzük, hol működnek a dolgok, át. ez mindenképpen a nemzeti események köz, kap, sorába illik. És örülök annak egyébként, hogy Boris úrról, Lichtenberger asszonyjal és más kollégákkal együttműködünk, amikor elterjesztjük ezeket a legjobb gyakorlatokat. Köszönöm szépen első eh, véleménycserére került sor. Nem tudom, hogy kíván-e valamit szólni az előadó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a tanácsokat és javaslásokat, amelyeket kaptam a fő témában. Szükség lesz egy észszerű szabályozásra ebben a témában. ez az egységes piac egyik része, ezt szabályozni kell, tehát ez nagyon fontos azért is, mert összefügg a fiatalkorúak védelméről szóló irányelvel is. Manapság nem találunk eh, nincs egyetértés ebben az európai szinten. Úgy gondolom, hogy mindenképpen figyelembe kell venni a különböző szabályozásokat, például Máltában rendkívül eh, liberális van a francia rendszer, a és angol rendszer, ahol engedélyhez kötött, aztán a portugál és a finn rendszer megint más. Nos, mindenképpen megfelelő javaslatot kell tenni. A brit rendszer például egy legális eh, engedélyezést ír elő, örülök, hogy látom, hogy van együttműködési eh, hajlandóság, remélem, hogy mindent meg tudunk kérni annak érdekében, hogy a lehető legjobban meg tudjuk venni a fogyasztókat, hogy a online szerencsejáték szabályozását felelős módon, módon és a fogyasztók védelmi érdekében tudjuk kidolgozni. Köszönöm, februárban születik meg a tervezet. A következő pont a Tain féle jelentés. Az Európai Bíróság bővítéséről van ebben szó. Parancsoljon Tain kolléganő. Köszönöm. Az jogi szakbizottság utolsó látogatása 2010 elején volt. Ez egy kis látogatás volt csak részemről, illetve az asszisztensem kísérte Alexander Kiz, először az elnököt és két bírát találtuk meg, illetve a elsőfokú bíróságról is valakit, aztán kés Skuric urat egyébként pedig, aki az első államvizsgáját Berlinben a hazámban tette le egyébként plusz bírák alkalmazása, vagy ha túl sok bírát alkalmaznánk, vagy jelölnénk, kineveznénk ki újra, ez nagyban kihalt a bíróság belső szervezeteire. Ebből arra számítanak, hogy jelentős hatékonysági intézkedések vezethetők le. A plusz bírák, az új bírák témája bizonyos tagállamokat le kíván kötelezni, és hát sokan úgy vannak vele, hogy várjuk meg a többi reformot. Tudtam, hogy én mert kapcsolatban voltam a mindenkori tanácsi elnökséggel, megkérdeztem, hol tartanak a, ezek a szervezeti kérdések, és megmutatkozott, hogy a belső intézkedések segítenek. A 2012-es számokat átadták nekünk. 2012-ben 688 eljárást végeztek el, mint amennyit bejelentettek, vagy beindítottak, 617 volt, és összességében 1308-ról 1000 137-re csökkent, vagy 1237-re csökkent az el nem intézett ügyek száma. Minden esetre azt elmondhatjuk, hogy a bíróság véleménye szerint a maximumra járnak a szervezeti területen, vagyis szervezéssel ennyit tudnak elintézni, ennyi javulást tudtak elérni, hogyha a nagyobb terhelést kezelni akarják, és mindenek előtt az ítéletek minőségét akarják javítani, akkor bizony a plusz bírákra szükség van. Az Európai Unió csatlakozásával az Európai Emberi Jogi Egyezményhez nyilvánvaló, hogy még nagyobb lesz a terhelés, vagyis elértek egy limitet, és egyértelművé tették, hogy plusz terhek plusz terhelés az a minőség csökkentéséhez vezetne. Amit szintén világossá tettek még az Európai Bíróság a új berendtartással rendelkezik, új járással rendelkezik, új kamarák, új tanácsok vannak, más összetételben ülésezik a nagy tanács. Ez ősszel hatályba lépett az elsőfokú bíróságon, aztán idén vezetik be ezeket a szervezeti módosításokat, de az elsőfokú bíróság egyértelműen kimondta, hogy ellentétben az Európai Bírósággal nem adódik tehermentesítés. Ugye egy elnök helyettes bevezetése funkcióként nem hoz tehermentesítést, mert ezt pluszban kell elvégezni valakinek, mert nálunk Németországban például a jogalkalmazói tevékenységet csökkentik, de hát itt ez nem történik meg, továbbra is százszázalékos bírói teljesítményre van szükség, és emellett lesz valaki elnök helyettes. Aztán a nagy tanácsnak összetételének megváltozása nem játszik nagy szerepet náluk, mert ők csak három-négy évente üléseznek nagy tanácsi összetételben, az összes eljárás 90%-át, mint egy közigazgatási bíróságon három bíróból álló tanács dönt, és nagy probléma még az instabilitás, a bíróságok feltöltésénél ez nekem nem volt világos mindeddig 2008 óta, és ezt tényleg végig kell gondolni még egyszer, 2008 óta Összesen 6 hét volt csupán, amikor mind a 27 bíró jelen is volt. Tehát amikor fel volt töltve az állomány, úgy értem, tehát nem ilyen lét, és ez elképesztő. 2012-ben például 25 bíróval dolgoztak egész évre vetítve. Mire vezethető ez vissza? Azért, mert visszahívnak bírókat miniszteri pozíciókba, vagy más bírói pozíciókat kapnak oda-haza az újra kinevezési eljárások több mint egy évig tartanak, meg kell, hogy mondjuk a tagállamok is sok időt szánnak erre, és túl későn jelölik ki az embereiket. Igazából ők se tudják felmérni, hogy a kinevezési eljárás, az eskütétel, stb. mennyi ideig tart még. Vagyis, hogyha a tagállam úgy dönt, hogy kinevez ő egy bírót, vagy delegál egy bírót, az még nem azt jelenti, hogy rögtön bíróként dolgozni is tud, tehát hogy betölti az állást az illető, és általában említették azt is, hogy a hat éves hivatali idő végül is túl rövid, egy bírónak a bedolgozási szakasza legalább egy éves, amíg sőt, inkább másfél éves, aztán a hatodik évben a bírók már nem teljes mértékben alkalmazhatók, ők már új dossziékat nem kapnak, új ügyeket nem kapnak, mert tudjuk, hogy nem sokára elmennek. Tehát ha jól kalkulálunk, akkor összesen négy év hivatali idő jut egy bíróra, amikor teljes mértékben dolgozni tud, teljes értékű munkát tud végezni, és hát ehhez jön még, hogy egyes tagállamok a hat éves időszakot nem hosszabbítják meg. Tehát elvi síkon így dolgoznak, vagy, mert ők csak hat évig lesznek ott, és tehát, mint mondtam, a hat évből négy évig teljes értékűen bevethetőek. Vagyis fontos lenne lehetővé tenni, hogy a bírak két-három hivatali időszakot is betöltsenek. Itt a tagállamok szintjén kéne ezt világosabbá tenni, hogy a bíróság stabilitása szempontjából van ennek jelentősége, hogy a tagállamok készek legyenek meghosszabbítani a hivatali időszakot. Aztán a kérdés, hogy a plusz bírók kinevezése hogyan történjék, milyen eljárás alapján, melyik tagállamokból. Itt a bíróságon belül is nagyon különbözőek a vélemények, csak úgy, mint a tanácsnál. Az egyetlen kritérium, ami fontos a bíróság számára, hogy a stabilitás jelen legyen. A stabilitás szót azt nagyon szívesen alkalmazták. Ami a földrajzi eloszlást illeti, tehát a különböző jogi tradíciók, kultúrák figyelembevétele, itt egyetértés mutatkozott a bíróság és az elsőfokú bíróság között. Itt nincsen gond, ezt mondták, és egy, minden egyes tagállamból kineveznek egy bírót, ezzel ezt biztosítani lehet. Tehát a plusz bírók, az újabb bírók kinevezésénél ez nem kell, hogy kritérium legyen, mert már adott ez a helyzet. És a mostani szabályozás ezt biztosítani tudja. Az első fokú bíróság aztán egy további pontot is felvetett, amiről azt gondoltuk, hogy már megoldódott, abban az összefüggésben, hogy újabb bírók kinevezésére szükség van, és belátható időn belül viszont ez nem fog működni, mert a tanácson belül nem tudnak egyetérteni abban, hogy mely tagállamok delegáljanak. Az elsőfokú bíróság visszament az eredeti ötlethez, hogy plusz munkatársakra kéne talán pénzeket rendelkezésre bocsátani, ezt már korábban is megvitattuk, Diana Wallis az elődöm is javasolt ilyet, aztán a bíróság nem akarta ezt többé, és itt sem sikerült igazából többségre jutni ebben a kérdésben, ezt a jelentésből kivettük, ezt az ötletet utána, de az elsőfokú bíróság megint felvetette ugyanezt az ötletet ami pedig a bírák számát illeti, hát ez néha nehéz itt kijelentéseket tenni, tehát a bíróság 12-t kért, vannak tagállamok, ahol azt mondják 6. Na most a bíróság, a 6 bíró esetében az elsőfokú bíróság arra hívta fel a figyelmet, hogy ez egy nagyon problémás szám nagyon nehéz hat, hat embert beilleszteni a struktúrába. A tendencia az volt aztán, hogy legalább kilenc legyen. Szervezetileg, szervezésileg nehéz nekik a hat plusz bíróval dolgozni. Aztán én felhívtam a figyelmet arra, hogy mire tettem javaslatot, és itt a szakbizottságban volt a támogatás arra, hogy a bírákat alkalmasság alapján kéne kinevezni. Ez komoly támogatást élvezett, bár nem gondolták, hogy a tagállamok ezt betartják. Aztán ami érdekes volt, ha az alkalmasságot vizsgálják, akkor előfordulhat, hogy a szakbizottság a 250. cikk értelmében mondjuk véletlenül két-három bírát ugyanabból a tagállamból nevez ki, hiszen ha az alkalmasság számít, akkor ez előfordulhatna és itt az elsőfokú bíróság felhívta a figyelmet, hogy a közigazga- vagy a közszolgálati bíróságon is ilyen kinevezés történik, és előfordult, hogy az alkalmassági listán, alkalmasság szerinti listán két bíró volt egymás mögött, és a tagállamok nem tartották be a listát, azt mondták, hogy ugyanabból a tagállamból nem jöhet két bíró egyszerre, és akkor az egyik plusz bírón átugrottak, hogy úgy mondjam, mert én a jelentésemben szerettem volna olyan felső határt megállapítani, hogyha alkalmasságról beszélünk, hiszen elméletileg elképzelhető, hogy 9 plusz bíró esetében akár az eredmény az is lehet, hogy egy tagállamból négyen, másik tagállamból öten lennének, persze nem így szokott lenni, meg nem is akarjuk, hogy így legyen, abból lehet kiindulni, hogy a tagállamok, ha egy listát látnak, akkor nem akarnak ebbe belemenni vagyis alkalmasság esetén átugranak bírókat, még ha alkalmasak is, mert más tagállamból akarnak valakit kinevezni. Az elsőfokú bíróság aztán visszatért az eredeti kívánságára, hogy szakbíróságok esetében működik ez így. Itt ezt azonban az Európai Bíróság nem akarta, a két Európai Bíróság tehát nem tudott ebben rendesen megállapodni. Aztán eltérő vélemények is felmerültek témaként, erről is beszéltünk. Ezzel kapcsolatban lesz egy meghallgatás 24-én. Mindkét bíróság úgy van ezzel, hogy nem támogatják ezt, aztán az elsőfokú bíróság még külön felhívta a figyelmet meggyőző módon. Én is inkább a eltérő vélemények tárgyán vagyok, és azt mondom, hogy ők egy közigazgatási bíróság és különböző véleményeket bekérni nem észszerű náluk, ezt inkább csak az Európai Bíróságon tegyék meg. Most a jelentésem a fordítókhoz kerül, aztán a szakbizottságban szavazunk róla, és elképzelhető akár az is, hogy az Európai Bíróság részéről új javaslatok is születnek. Köszönöm egyenlően ennyit. Köszönöm szépen, Masszív kolléga. Elnök úr, nagyon röviden, nagyon örülök, hogy egészségileg jól van, és ezt, ennek örülünk tehát. Alexander Tain jelentéséről szólva az első részt illetően úgy gondolom, hogy nem csak ennek a szakbizottságnak kellene ezt ismerniük, hanem minden egyes Európai Uniós kormánynak meg kellene ismerni, mert rendkívül példás, nagyon lelkes, megmutatja, hogy hogy kell a dolgokat jól csinálni, egy olyan kényes téma, mint amilyen az Európai Bíróság. Aggodom néhány dolog miatt, amit elmondott. Én a szakbizottságunkkal meglátogattam a bíróságot. Láttam, hogy visszalépés történt azóta. 2006-ban, amikor én ott voltam Luxemburgban, az általános az az volt, hogy a ö, bírák több mint egy mandátumot megismételnek, és most Alexander azt mondja, hogy benne az dokumentum, hogy most már ez nem a normális, ez inkább a rendhagyó eset. Emiatt úgy gondolom, hogy veszítünk sokat a kormányok nem eléggé érzékenyek arra a feladatra, amit a bíróság ellát, nagyon fontos tehát, hogy ezt a dokumentumot nem csak mi ismerjük meg, hanem a kormányok is ismerjék meg, tehát továbbítani kellene ezt az anyagot minden egyes eh, Európai Uniós tagállamnak a kormányához. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más nem szeretne hozzászólni, akkor úgy járunk el, ahogy Tájnasszony javasolta, és utána majd meglátjuk, hogy talán egyszer esetleg mégiscsak sikerül megoldást találni a tanácsban. Akkor a közös vita következik a két Karim jelentéssel kapcsolatban. Tavaly nem volt elég időnk, ezért nem tudtuk folytatni a vitát, így most folytatjuk a jelentés tervezetről szóló vitát. Tekintettel az ütemterre abból indulok ki, hogy februárban kapunk majd kompromisszumokat, miután a jelentéstevők egyeztettek egymással, és akkor azt hiszem, márciusra időzíthetjük majd a zárószavazást. Tudom, hogy a tanácsban velünk párhuzamosan működnek együtt, illetve dolgoznak a témán, majd az ír miniszter biztosan beszámol erről. Március végén a tanács megkapja a mandátumot, és aztán valamikor húsvét környékén megkezdhetjük majd a háromoldalú egyeztetést. Azt hiszem, ez az az ütemterv körülbelül, amire számíthatunk. Most azonban bevezetendő a vitát, kérném Kárim kollégát, hogy röviden, hiszen az egészet már megvitattuk egyszer, azért szóljon néhány szót a legfőbb elemekről a jelentésében, és aztán mindenki felszólalhat még, akinek a múltkor nem sikerült, mert nem volt rá idő. Sok időnk egyébként most sincs, mert 15 perc múlva érkezik a miniszter, és nyilván akkor neki szót kell adnunk majd, de először is Kárim kolléga parancsoljon. Chairman, thank you. Um... Köszönöm szépen, elnök úr bizonyosan emlékszik rá, hogy amikor legutóbb bemutattam ezt a témát, viszonylag sokat beszéltem, és igen részletesen. Ha jól gondolom, akkor ott folytatjuk, ahol a legutóbb abba hagytuk, ugye? Tehát azok a kollégák, akik már hozzászóltak a legutóbbi alkalommal, amikor beszéltünk erről a kérdésről, ők éltek a lehetőségükkel, hogy hozzászóljanak, és amikor lezártuk a vitát, ha jól emlékszem, két kolléga volt, aki szeretett volna szót kapni, és akinek nem sikerült felszólalni, mert nem volt időnk rá, ezért halasztottuk el a témát. Ha jól tudom, ez a két kolléga ma itt van. Ha mások is szeretnének hozzászólni, még ezen felül, akkor ennek nagyon örülnék, Mielőtt én magam felszólalnék, és gyakorlatilag záró megjegyzéseimet közölném a tagokkal, a legutóbb azért nem zártam le a vitát, mert fel akartam lenni, és biztosítani szerettem volna, hogy mindenki, aki hozzá szeretne szólni, hozzá is tudjon szólni. Eszem előtt tartva tehát azt kérném, hogy azok a kollégák szólalhassanak föl, akiknek a múltkor nem sikerült, és utána én megteszem a záró megjegyzéseket. Hogyha az elnök úr is egyetért ezzel, akkor javaslom, hogy így járjunk el. Elnök? Nagyon is egyetértek ezzel. Tájnasszony, majd masszív kolléga szeretne hozzászólni, és a többieket még felírjuk a listára. Tájnasszony. A legutóbb eh, felszólaltam, de hát időközben az ALDE frakcióban sikerült egy közös álláspontot kidolgozni, és egy kicsit tovább jutottunk, mint legutóbb, így tehát ismertetném ezt a közös álláspontot. Először is a 9 per 2-es bekezdés, illetve a 3-as bekezdés esetében a néppárthoz és az ECR-hez hasonlóan úgy gondoljuk, hogy nem szabad egy 10%-os felső határt bevezetni, ami a három listát illeti, Ezeket, ezek számát kettőre szorítottuk le. Az ekonban lesz erről egy szavazás egyébként. Két lista lenne, egy engedélyezett szolgáltatásokkal, és egy másik zárólista a tiltott szolgáltatásokkal. Mi ugyanis úgy gondoljuk, hogy amit meg akarunk tiltani, azt kezdetektől fogva világosan meg kell határozni, nem lehet ez semmiféle értelmezés tárgya. Továbbá elutasítjuk a tízes cikk ötös bekezdésének javaslatát, hogy bármiféle tanácsadási tevékenységet betiltsunk bizonyos társaságok esetében, támogatjuk a külső rotációt, legkésőbb 15 év elteltével, mindeközben azonban legkésőbb 7 év után újra pályázatot kell kiírni. Továbbá támogatjuk azt, és ezt is elmondtam már, hogy pályázatot kell kiírni, hogyha a bevételek egy bizonyos határon túllépnek, mi 30%-os határértéket javasoltunk, megállapodtunk abban is, hogy a vizsgálóbizottságnak kell vizsgálnia a helyzetet, neki kell döntést hoznia, és a döntését indokolással együtt nyilvánossá kell tennie. Ami az igen vitatott kérdést illeti, hogy irányelv szülessen-e, vagy rendelet, mi jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy a rendeletbe már csak vizsgálat releváns, a rotáció releváns szabályokat kell bevenni, illetve az illetékes hatóságok meghatározását. Tehát a könyvvizsgáló kinevezése, a függetlenség, a szakmai titok, a bizalmas információk kezelése, azt is a szankciók többek között mind-mind irányelvben szabályozhatók, így a rendeletben már nem marad nagy szabályozni való és az illetékes felügyeleti hatóság, az ESMA kell, hogy legyen. Ennyit szerettem volna röviden mondani erről a témáról. Elnök, köszönjük szépen, Massip kolléga. Én is nagy, nagyon röviden, még rövidebben, ha lehet. Az én álláspontom, igen ismert, ezt hangoztatom évek óta. A délelőtti, a ma délelőtti ülésszak és az eh, délután ülésszak között én elmentem ebédelni, és megvettem az újságot, egy spanyol újságot, napilapot, amit itt szoktam a parlamentben megvásárolni és elolvasni, és mit találok? Egy olyas valamit találtam, amire rá szeretnék eh, irányítani az önök figyelmét itt a Júri Szakbizottságban. Önök is elolvashatják eh, ez egy rajz ugyanis, hogyha nem, akkor én tovább fogom küldeni, ez egy vicc, ez egy karikatúra, én el fogom küldeni az a bizos, szakbizottság összes tagjának mailen keresztül, vagy Twitteren. Ez a leghíresebb humorista az országomban, a mai napi El País című Egy auditort rajzol le, és azt mondja, hogy 2 meg 2 egyenlő 5. A második auditor könyvvizsgál azt írja, hogy 2 meg 2 egyenlő 5, és a harmadik 2 meg 5 egyenlő 5. 2 meg 2 egyenlő 5. Uraim, rámutatok arra, hogy a könyvvizsgálók mennyire rossz hírnévnek örvendenek. Ezt a hírnevet vissza kell állítani, és azt látjuk, hogy a tanácsban, és ezt a miniszter el fogja mondani, tanácsban sokkal jobban haladnak. A Júri Szakbizottság és a parlament szinte hátul kullog Európában. Vagy hátul kullogunk, vagy segítünk mindazoknak, akik fejlődni akarnak, és akik a fejlődést akarják. Ezt szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm. Nos, ezt a számítást én csak a kvantumfizikából ismertem mindeddig. Budó kolléga. Mulțumesc. Um, aș vrea să mă refer la câteva Köszönöm szépen, elnök úr. Egy sor témát én is felvetnék, ami nekem fontosnak tűnik. Nem akarom ismételni magamat. Tudjuk jól, hogy milyen közös vagy kölcsönös pozíciónk van ebben a témában. Masip úr is említette ezt, hogy mi volt a cél. Az egyik nagyon fontos aspektus az hogy legyen-e irányelv vagy rendelet. Talán a közvetlen hatás miatt a rendelet érdekes lehet. Meglátjuk a viták, hogyan alakulnak a tanácsban, és talán ezek után egy indokoltabb véleményt lehet készíteni. Nagyon fontos, hogy a tanács mit gondol erről. A néppárt úgy gondolja, hogy a belső rotáció egy megoldás lehet, de a frakciók között is tárgyalni kellene erről. A néppárt esetleg a külső rotációt is el tudja fogadni, néhány kivétellel együtt. Ez ugyanis az intézkedés meglehetősen kemény hatásait kezelni tudná. A jövő héten az előadók ülésén megpróbálom a kivételeket prezentálni, valamilyen középutat keresve, és az Európai Parlament frakciói ezt el tudnák fogadni. Végül pedig szeretném látni, hogy a hatásvizsgálat, amelyet kiadtunk egy külön egységnek, ez a pre-audit hatásvizsgálat ne kerüljön a papír kosárba, igenis objektív tanulmányokra van szükség, és nem szabad ignorálni az eredményeket, amiket ezek a vizsgálatok mutatnak. Ami pedig egy személyes megjegyzést illeti, a hatásvizsgálat az Európai Parlament egységén belül nagyobb súlyt kell, hogy lapjon talán fontosabb, mint egy rajz vagy egy karikatúra az újságban. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony, köszönöm szépen. Miután a szakbizottságok párhuzamosan üléseznek, legutóbb nem álltam rendelkezésre, és nem tudtam elmondani az álláspontokat. Egyébként ez az a pozíció, amit az ekonban is képviselünk, hogyha irányelvről vagy rendeletről beszélünk, akkor ez legyen rendelet. Egyértelműen ez a véleményünk, és már az imént szóba került a fekete lista, a nem audit szolgáltatásokról ezt nem szabad lehetővé tenni, ennek taxatívnak és világosnak kell lennie ennek a listának, egyszerűen azért, mert itt van a probléma gyökere, amire az elmúlt évek nyilvánosságot keltő esetei utalnak. Felső határt akarunk egyébként nem audit szolgáltatásoknál, mert itt különben trükköket alkalmaznak különböző nyilatkozatokkal. Ami pedig a rotációt illeti, illetve vannak az időtartamát, mi is a 14 év mellett vagyunk, kivétel nélkül viszont bizonyos vállalatoknál, akik úgy gondolják valamiért, hogy nekik feltétlenül ugyanaz a könyvvizsgáló kell, és mi is úgy gondoljuk, hogy a pályáztatást az idő felénél 5 és 8 év között kell elvégezni, hogy ne legyen átfedés. Aztán pluszban még azt is el tudjuk képzelni, vagy úgy gondoljuk, hogy rotáció legyen a senior personal vezető munkatársak esetében is, mi szerint ne legyenek túl szoros, hogy úgy mondjam, rokoni kapcsolatok. Ami a plusz jelentéseket illeti, beszámolókat illeti, Fontos az is, hogy az eljárásokat közzé tegyük. Ez egy központi kérdés. Azt gondolom, hogy napjainkban fontos, hogy ezek a beszámolók digitálisan hozzáférhetőek legyenek, és ezzel a hatáskörrel bíró hatóságok közvetlenül hozzáférjenek. És nagyon fontos, hogy ezt összefüggésbe hozzuk a management reporttal, és akkor a gazdálkodó testületek hatékonyságát is jobban lehetne ellenőrizni, ez ennek egy pozitív mellékhatása lenne. Jó lenne ezen túl, hogyha a mai CSM, a, amiről már szavaztunk a mai napon, tehát társadalmi felelősség témája is szerepeljen itt, ez egy fontos haladást jelentene az egész ügyben. Központi jelentősége annak van, még hogy legyenek szankciók, mi szerint az ellenőrző hatóságok kapják meg a szükséges jogokat, hogy érvényre juttassák az akaratokat, mert különben nem jutunk eredményre szerintem. Itt megint csak jelentkezik a végrehajtás ellenőrzése, a végrehajtási mechanizmusok a tagállamokban úgy kell, hogy alakuljanak, hogy azt el lehessen fogadni. Az eszmát mindenképpen fontosnak tartom. Tudom, ez nem felel meg a raportőr véleményének, de ez a mi véleményünk mégiscsak. Köszönöm szépen, akkor megadom a szót a jelentés készítőjének, Karim kolléga. Chairman, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az ütemtervre térnék ki, meg tudom erősíteni, amit mondott. A zárószavazást márciusra időzítem. Remélem, hogy a tanács addigra párhuzamosan elvégzi a saját munkáját, így tehát világos információnk lesz már addigra az ő álláspontjukról, és utána folytatjuk a három oldalú egyeztetéssel. Az ennyik jelentéstevő következő találkozója e hónap 31-én lesz. Reménykedem tehát abban, hogy a legutóbbi ülésünk és a mostani ülés közötti változások alapján reménykedhetünk, hogy addigra lesznek újabbak. Annak kapcsán, amit Alexandra Tain mondott, nos, örülök, hogy van most már egy konkrét ALDE álláspont, ez önmagában is hasznos, de ez nem jelenti azt, hogy teljes mértékben egyetértenék az ALDE állásponttal, tehát a kollégák ne értsenek félre e tekintetben. Igen, részletes jegyzeteket készítettem, de én nem szeretnék itt az összes részletről beszélni a szakbizottsági ülésen. Úgy gondolom, inkább az árnyék jelentéstevői ülésen kell majd erről szót ejtenünk, ezekről a részletekről. Ez lenne a megfelelő hely egy gyakorlat számára. Egy érdekes dolgot láttam egyébként, ez az egyetlen megjegyzésem. Egy nagyon kiterjedt és intellektuális jellegű vita bontakozott ki több elem kapcsán. Ami a rotációs időszakot illeti, természetesen tudom, hogy mi a kollégák háttere, és a kollégák is tisztában vannak az én hátteremmel, és hogy én miről beszélek, azzal is. A rotáció elleni legfőbb érv az volt, hogy Európában nem szokás könyvvizsgáló céget váltani, és már ez a tény önmagában is sok-sok kérdést felvetne, sőt összeférhetetlenséget is adott esetben a befektetők kapcsán, hogyha könyvvizsgáló céget akar valaki változtatni, vagy váltani. Volt egy konkrét eset, amikor egy cég elhagyta a négy nagy könyvvizsgáló cég halmazát, úgymond, és egy új könyvvizsgálót keresett. Azt gondolom tehát egyfajta kulturális paradigmaváltásnak lehetünk tanúi, ami az eddigi gyakorlatot illeti. Részben a mi munkánk, révén részben pedig a piaci realitások is ebbe az irányba mutatnak. Úgy látom, a miniszter úr már érkezik. Úgyhogy be is fejezném. Kedves Massip kollégámnak mondanám, hogy ma, amit ma elolvasunk, az az újság, abba csomagolják holnap, legalábbis az Egyesült Királyságban a Fish and Chipset, tehát értem, hogy miről beszél, de felelős parlamenti képviselőként, és Bodó úr is beszélt erről, mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy haladjunk előre, haladjunk az idővel, és a konkrét kérdésekkel foglalkozunk függetlenül attól, hogy mit látunk az esetleges karikatúrákban, az egyes újságokban. Köszönjük. Köszönjük szépen Karim kollégának, mondja az elnök jól időzített, mondhatnánk, hiszen épp érkezik a miniszter úr, és le is zárhatjuk most ezt a napi rendi pontot. Lesznek tehát még jelentéstevői találkozók, és aztán februárban gondolom a kompromisszumos megoldások megszületnek, és akkor már előrébb leszünk. 31-es napi rendi pont. Richard bruton szeretném üdvözölni a körünkben. Ő a munkaügyi innovációs foglalkoztatás és vállalkozásügyi miniszter az írelnökség prioritásairól fog beszélni. Ugye most vette át a stafétabotot az írelnökség, és Sattár úr után ő fogja most a mi öm, felelősségi körünk második részét lefedni. Nem is vesztegetném az időt, rögtön meg is adom neki a szót, hogy utána megnyithassuk a vitát, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a képviselőknek is, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önök között, hogy bemutassam a lehetőségeinket. Már sok évvel ezelőtt részt vettem egy eh, ilyen ülésen, és eh, el kell, hogy mondjam, egy nagyszerű dolog, hogy ide jöhettem, és örülök annak, hogy eljöhettem, és beszámolhatok önöknek, és szerintem jó kapcsolatot alakítunk ki munkasíkon az Európai Parlamenttel. Eh, 30 évvel dolgozom ezen a területen, és örülök annak, hogy sikeres Unió kiépítésén dolgozunk, amióta a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, az Európai Parlament hatáskörei jelentősen nőttek, és nagy befolyással vannak az EU jogalkotására az egész eh, döntési folyamatban fontos szerepet játszik a parlament, és eh, fontos szerepet játszik az EU szinten a polgárok képviseletében konstruktív partnerségre törekednek a nemzeti parlamentekkel, és az elszámoltathatóságot jelent európai és nemzeti szinten is. Az elnökségünk alatt mi egy pragmatikus és konstruktív megközelítést akarunk kialakítani a parlamenttel. Köszönetet mondok a ciprusi, a dán, a lengyel elnökségnek, hogy a ma megvitatott témákat felvetették, és ezen már dolgoztak Két nagy téma van, amiről szeretnék beszélni. Az egyik a szellemi tulajdon területe, a másik pedig a társasági jog ami a szellemi tulajdont illeti minden nemű verseny gazdaságnak, modern gazdaságnak ez egy sarokköve vonatkozik, ez a globális piacokra is. Az elnökség egy számos <clears throat> anyagot vitat meg ezen a területen, a szerzőjogokkal, a szabadalmakkal és az áruvédiekkel kapcsolatban. Ez egy hosszú történetre vezethető vissza, ha a szabadalmakról beszélünk az egymást követő elnökségek keményen dolgoztak az Európai Parlamenttel, hogy ezt a bonyolult témát feldolgozzák. Külön szeretnék kitérni a ciprusi elnökség munkájára sikerült politikai megállapodásra jutni decemberben a szabadalmi ügyében. Önök is tudják, hogy december 17-én a tanács és a parlament aláírta azt a rendületet, amely az egységes szabadalmat és a fordítási rezsimet írta elő. A ír elnökség alatt tovább kívánunk dolgozni ezen a területen, kialakítani egy úgynevezett szabadalmi csomagot, és szeretnénk működtetni az új szabadalmi rendszert. Ez a munka rendkívül fontos, hiszen az európai ipart szeretnénk felkészíteni arra, hogy dolgozzon ez az új szabadalmi rendszer és európai szinten lehessen szabadalmakat bejelenteni. Ennek az egyik fontos lépése a hivatalos aláírása a nemzetközi megállapodásnak, amely az egységes szabadalmi bíróságra és az alapszabályra vonatkozik. valamennyit résztvevő tagállamtól arra számítunk, hogy a lehető leggyorsabban aláírják ezt a megalapítást, és még hozzá a február 19-én a versenyképességi tanácson a tagállamok pillanatnyilag azt készítik elő, hogy megfelelő hatóságokat készítsenek az elejírásról a hivatalos aláírást illetően jelentős mennyiségű munkát kell elvégezni, még ezt jól meg kell szervezni, hogy sikeresen lehessen átültetni a gyakorlatba az egész rendszert. Nem becsülhetjük alá azokat a kihívásokat és feladatokat, amelyeket még el kell végezni annak érdekében, hogy a végrehajtási folyamat jól és időben működjön. Hogyha tovább folytatjuk az egyes témákat, nagyon fontos szellemi tulajdonjogi kérdés, a szerzői jogok kérdése Természetesen ez fontos, hogy a digitális kor követelménnyel hozzuk összhangba a fogyasztók és az üzleti élet szempontjából. Alapvetően meg kell változtatni azt a területet, ahogy azon a területen az üzleti élet működik, és az európai copyright jogalkotásnak alkalmazkodnia kell az élet változásaihoz. Biztosítani kell viszont azt is, hogy ez egy evolúciós történet legyen, és fenn kell tartani figyelembe kell venni az szellemi tulajdont és a kulturális sokszínűséget, ennek megérzését. Elnökségünk alatt egy ambíciózus ülés sorozatot alakítunk ki, hogy dolgozzunk a az irányelven, amely a kollektív jogokkal foglalkozik. Ez nem csak irányítás és transzparencia témákat vet fel, hanem szeretnénk megoldani például a zenei szolgáltatók esetében a multiterritoriális engedélyezést itt számos területen tudom, hogy dolgoznak a parlamenten is már, hogyan lehetne megoldani ezt a kérdést. Üdvözlöm a bizottsági közleményt, amelyet 2012. december 18-án adtak ki, amely a digitális egységes piacot célozza meg, és ez fontos kiegészítése lehet a kollektív jogoknak, vagy a kollektív jogokkal foglalkozó irányelvnek, és ez is a céljaink szolgálatában szükség van arra, hogy figyelembe vegyük a strukturált párbeszéd során az összes érintettet 2013-ban, és kitérjünk specifikus területekre és a szellemi tulajdonjog terület, vagy a szerzői jogok területén. Lehetővé akarjuk tenni azt is, hogy felmérjük konkrétan azt, hogy mire is van szükség a specifikus javaslatok esetén, amikor kialakítjuk az EU copyright jogi keretet. Az a célunk, hogy dolgozunk a kollektív jog rendezésen és az ezt, ezt kezelő irányelven, és szeretnénk eredményt elérni egy digitális egységes piac kialakítása során. Mint mondtam, májusban 2013-ban sor kerül a versenyképességi tanácsra, ott már e, jelentős eredményekről kívánunk beszámolni. Végül szeretnék beszélni az áruvégyegrendszerről az európai piacon. Modernizálni kell ezt a rendszert EU és nemzeti szinten is, méghozzá oly módon, hogy le legyen hatékonyabb és eredményesebb és konzisztensebb is. Az a célunk, hogy az Európai Bizottság javaslatait bemutassuk ezen a területen, és a tanács előtt megvitassuk, és a lehető legnagyobb haladást érjük el. Nézzük most meg a társasági jogot. A könyvvizsgálói csomag, amelyről éppen most vitatkoztak, vagy irányel vagy rendelet formájában születik meg. 2011 óta dolgoznak ezen a területen, akkor terjesztették ezt be, és a tanácsi munkacsoport aktívan végzi a feladatát. A tárgyalások nehezek és hosszasan alakulnak. Egy sor kulcsfontosságú témát kell felvetni, és konszenzusra kell jutni hogyha megnézzük a helyzetet, a ciprusi elnökség úgy gondolta, hogy egy kompromisszumos elnökségi javaslatot ők még nem tudnak előkészíteni. Valószínű, hogy a tisztviselői szinten a tárgyalások még folynak, mielőtt egy általános megközelítést tud elfogadni a tanács. Abban bízom, hogy az, az egy elnökségi kompromisszumot sikerül kialakítani, mindkét aspektus tekintve elnökségünk során. Így ez ahhoz vezethet, hogy tanácsi szinten kialakuljon egy általános megközelítés. Ezen az alapon aztán elkezdhetünk önökkel tárgyalni első olvasat keretében. Abban bízom, hogy 2013 során ez elérhetővé is válik. Tudjuk azt, hogy milyen keményen dolgozik az önök szakbizottsága itt a parlamentben, és látjuk azt is, hogy milyen nagyszámú módosító javaslat született ezen az alapon ami pedig a javasolt számvitel irányelvet illeti. Itt külön felhívom a figyelmet az ír elnökség azon céljára, hogy politikai megállapodásra jussunk az első olvasatban ami az irányelv konkrét rendelkezéseit illeti. Nagyon fontos, hogy növ- követni tudjuk a bevételeket, a bevételek mozgását, például a kitermelői iparban, vagy az erdészet területén, erre lehet majd rálátást nyerni. Ezzel alapján az, ezekben az országokban élő lakosok láthatják, hogy ö, hogyan tudják elszámoltathatóvá tenni a kormányok működését az irányelv abból a szempontból is fontos, hogy az EU számvételi jogalkotását e jobbá tegyük, ezzel egyétejűleg egyszerűsítsük, és kisebb adminisztratív terhet rójunk a kis és középvállalatokra. Itt a tanács és a parlament szorosan fog együttműködni. A ciprusi elnökség egy sor technikai jellegű ülést tartott, és egy háromoldalú tárgyalásokra is sor került, például a jelenlévő elnök úrral, Léna úrral is, és mindenképpen szeretnék gratulálni neki, illetve az árnyék előadóknak, hogy fontos eredményekre jutottak. A kemény munkának az eredménye az, hogy észszerűnek tűnik, hogy megállapodásra jussunk a 9. fejezettel kapcsolatban, méghozzá a beszámolókkal kapcsolatban, amit a kormánynak kell tenni, és innen tovább lépve tudunk majd eredményt elérni egy általános kompromisszum keretében. Aztán 2012. december 18-án a trilóguson egyetértettünk abban, hogy folytatjuk a tárgyalásokat valamennyi fejezet kapcsán, és szeretnénk megállapodásra jutni a lehető legrövidebb időn belül. Ez fontos prioritása az elnökségünknek. Mi azt látjuk, és úgy tudjuk, hogy a módosítók pontossága és száma miatt nagyon kemény előkészítő munkát kell végezni technikai keretek között, és tovább, és egynél több plusz trialógusra lesz szükség. Mindenképpen szeretnénk első olvasatban eredményre jutni, egyébként megállapodásra jutni az írelnökség alatt. A fókusz, amelyről beszéltem, rámutat arra, hogy megfelelő környezetet és feltételeket teremtsünk ki Európában, és a növekedés és teremtés útjára lépjünk. Mindenképpen köszönöm, hogy eljöhettem önök közé, és kész vagyok a kérdéseikre válaszolni, amennyiben ezt szükségesnek tartják. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos időszak az unió történelmének, és abban biztos vagyok, hogy együtt konstruktívan tudunk hozzájárulni ezen fontos szakaszhoz. Köszönöm szépen, miniszter úr, egy sor hozzászólás van, Budó kolléga. Ah, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött ma hozzánk. Árnyék jelentés résztvevője vagyok a néppártnak a könyvvizsgálatról szóló jelentés esetében, amelyet ön is említett. Nagyon fontos témáról van szó, sok-sok módosító társul hozzá. Amikor átvették az elnökséget, akkor a tanács titkárságának azt mondták, hogy a titkárság készítsen javaslatot. Ez egyfajta copy-paste gyakorlathoz vezetett, gyakorlatilag egy az egyben átvették a bizottsági javaslatot. Nagy reményeket fűztünk az önök elnökségéhez, és a kérdésem tulajdonképpen az volna, hogy ha az ír elnökség személyesen is részt vesz majd egy kompromisszumos javaslat kidolgozásában, akkor egy ilyen javaslatnak az első szempontja, vagy lényeges kérdése az, nem tudom, hogy tud-e most erre válaszolni, de a kérdés tehát az, hogy az ír elnökség irányelvet vagy rendeletet javasol-e majd. Jelen pillanatban irányelvünk van, de a bizottság rendeletet javasolt amely a javaslat legfőbb elemeit tartalmazza. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bodúr. Azt hiszem, az álláspont a következő. A tanács még nem igazán döntötte el, hogy milyen irányba szeretne menni, a tekintetben, hogy rendelet vagy irányelv szülessége, vagy mind a kettő esetleg. Igen, vitatott kérdés volt ez eddig is a tanácsban, és mi természetesen szeretnénk a tanácson belül egységes álláspontot kidolgozni, ahogyan már a bevezetőmben is elmondtam. Tehát mi mindenképpen aktívan dolgozunk majd azon, hogy kompromisszum szülessen, de hát mi képviseljük a tanácsot, megpróbáljuk őket egy álláspontra hozni, és nem az a célunk, hogy itt most, hogy az íráláspontot ismerte, ismertessük. Mindenképpen összehívjuk majd a szükséges munkacsoportokat, hogy a tagállamok között egyfajta kompromisszumot alakítson ki. Köszönjük szépen, Wikström asszony! Köszönöm. Köszönöm elnök úr, és köszönöm önnek is, miniszter úr, a bevezetőt, és külön köszönöm, hogy kitér kitért a szellemi tulajdonjogokra is. Ismét az áruvédjegyekre térnék rá, ezeket is említette beszédében. Remélhetőleg az írsoros elnökség közepet táján, de minél előbb annál jobb, születik majd egy javaslat erről. Nagyon örülök annak, hogy a prioritások között említette ezt a témát. Ez azt jelenti, hogy a tanács adott esetben messzire juthat az önök elnöksége alatt, hiszen máskülönben ezen mandátum ideje alatt nagyon nehéz lenne ebben a kérdésben dűlőre jutni. Az áruvédjegyeket nagyon fontosnak kell tekintenünk, hiszen elengedhetetlenek a jólét és a növekedés szempontjából Európában a válság után. Tehát a kérdésem az volna, hogy tudnak-e tenni valamit annak érdekében, hogy kiemeljék ezt a témát, hogy mielőbb a parlament elé jusson. Minél előbb ez megtörténik, ez annál jobb. Válasz. Úgy tudom, hogy van egy munkacsoport, amely foglalkozik ezzel. Természetesen meg kell néznünk a bizottsági dokumentumot, és ezt a csomagot prioritásként fogjuk kezelni. Remélem nem lesz túl vitatott ez az ügy, remélhetőleg sikerül előrelépést elérni Mi mindenképpen megtesszük a magunkét ennek érdekében. Köszönöm, Tain kolléganő. Miniszter úr, köszönöm szépen a részletes előadást. Ön azt mondta, hogy a számviteli irányelvben a transzparencia az egyik prioritás. Jól értettem önt, mi szerint csak egyetlen további trilógus terveznek, egyébként csak technikai üléseket, talán a fordítás nem volt megfelelő, mert számos trilógus volt már, és a transzparencia irányelvvel kapcsolatban nem sikerült lezárni, aztán a ciprusi elnökség alatt sajnos véget ért az időszak, ö, megállapodás nélkül. Meg akartam kérdezni csupán, ön hogy látja? Hogyan alakul a jövőben ez az ügy? Lehet javaslatot teszem, tehát ugye úgy reflektáltam arra, hogy sikerült haladást tenni, és adott esetben nincs szükség több, mint ilyenre és egy ilyen trilógusra nagyon sok munkát elvégeztek már ezen a területen, és kis és középvállalatok és úgy gondolják, hogy nagyon jó dolog lenne, hogyha csökkenteni lehetne a terhelést a megállapodás elődése útján. Ez egy nagyon fontos eleme a javaslatnak, hogy hogyan lehet hajazni, haladni a továbbiakban, és hogyha többre van szükség, több ülésre, akkor többet szervezünk természetesen. Jó, további Tadeusz, Fiefka, aztán Lichtenberger kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, köszönöm, hogy eljöttek és elmondták az információikat. Olyan témára kérdezek rá, amelyik talán nem tartozik az aktuális jogalkotási tevékenységhez, ez persze a főfeladat a tanácsnak és a parlamentnek, de olyas valamire kérdeznék rá, ami a jövőbeli jogalkotással függ össze, ez a szerzői jogok kérdése. Természetesen valamennyien tudjuk, hogy a jelenlegi helyzetben, a világban a törvénykezés nem tud lépést tartani az innovációval, hiszen az innovációk elképesztő sebességgel jelentkeznek, és azt is nagyon jól tudjuk, hogy egyre több az olyan hang, amelyik minden nemű szellemi tulajdon jogra vonatkozóan egy újfajta megközelítést szeretne. De hát nem vagyunk elég gyorsak, és nem is kell ezt annyira gyorsan csinálni, mert nagyon bonyolult a téma. A miniszter úrtól azt kérdezem, nem lenne szerencsés, hogyha az ír elnökség egy általános vitát indítana Európában a politikusok, a polgárok, a felhasználók között a társadalom a képviselői között, a civil társadalom, vagy akár a jogtulajdonosok bevonása is természetesen fontos vitát folytatni erre kapcsolatban, hogy az új, a jogokat az új digitális világban hogyan kell alkotni. Miniszter úr, parancsoljon. Egyet értek. Tadeusz úrral, hogy ez egy nagyon fontos terület, Tudom jól, hogy az Európai Bizottság egy dokumentumot tett közé, amely számos területet érint és fed le, ahol egy érintettekre vonatkozó párbeszédet indítana, ha jól emlékszem, a datamining, az adatbányászat, a tudományos kutatás, a film terület. Tehát számos területen lehet ezt megnézni, amelyik nagyon fontos, és egy sor dolog merül fel a visszaélésekkel kapcsolatban is, és szükség van egy copyright reformra, az, ezt az európai napirendre kell tűzni. Az elnökségünk alatt azt tervezzük, hogy vitát folytatunk a tanácson belül erről. Úgy gondolom ez egy olyan terület, amelyet nagyon nehéz megreformálni, és egyensúlyra kell törekedni nyilvánvalóan a felhasználók, illetőleg a tulajdon jogok birtokosai között. De összességében szerintem ez egy közös érdek, hogy kialakuljon egy jogi keret, amely lehetővé teszi a hozzáférést a digitális gazdasághoz, és meggyőződésem, hogy haladni kell. Azt hiszem az Európai Bizottság olyan kezdeményezést tett, amely az érdekeltek vitáját tűzi ki, és úgy gondolom, hogy helyes témát vetnek fel. Nagyon vitatott, nehéz a téma, nagyon nehéz egyensúlyt elérni ebben, de a, még egyszer azt mondom, mindkét félnek az a közös érdeke, hogy itt haladni tudjunk, mert különben saját magunkat gáncsoljuk el a fejlődésben értem, ahogy önök érdeklődnek ez iránt, hiszen én is fontosnak tartom ezt a területet, és a miniszt... kíváncsian várjuk a miniszter kollégák reagálását a felvetésekre. Köszönöm Lichtenberger kolléganő. Köszönöm szépen. Egy néhány kérdést röviden felvetnék. Említette az áruvédjegy témáját, a trademark témáját is. Az a benyomás alakult ki bennem, hogy az elmúlt időszakban a trademark kérdésével visszaélnek és túlfeszítik. Például egy német cég levédett egy osztrák üdvözlést a Krisztit, és e, bosszú két egy osztrák cég levédi a német und kifejezést vagy búcsúzást Szerintem innentől kezdve ez már abszurd, és észszerű lenne az áruvédjegyel kapcsolatban végiggondolni, hol lehet itt közbeavatkozni, hiszen valamikor a kereskedelmi márkák védelme, az áruvédjegy védelme tulajdonképpen nevetségesé válik az ilyen alapokon. Itt még van munka bőven szerintem, amit el kell végezni. Ami pedig a copyright, a szellemi tulajdonkérdését, a szerzőjogokat érinti, nagyon fontos, hogy minden nemű jövőbeli copyrightnak a gyengénlátók és vakok számára egy kivételes szabályozást kell tartalmaznia, mert nagyon nehéz nekik hozzáférést találni az irodalomhoz, hiszen bonyolultak a jogi körülmények, jogi feltételek. Pillanatjának erről tárgyalunk. Ha azt akarjuk, hogy tisztességes eljárás jusson a gyengéllátóknak, és vakoknak, akkor tényleg késznek kell mutatkoznunk arra, hogy itt nagy lépést tegyünk. A kérdésem az, hogy ön felkészülte erre. Ez nem, ez azt jelenti, hogy nem commercially available kifejezéshez kötnénk, mert tehát kereskedelmileg elérhető, mert azok számára, akiket ez érint, tehát a vakok szervezetei számára ez nem valósítható meg és nem kínál lehetőséget arra, hogy határokon átnyúló módon dolgozzanak. Ami a szabadalmat illeti, én annyira nem vagyok elragadtatva a megoldástól, mint ön is tudja talán. Egy dologra felhívnám a figyelmet, hogyha itt azt az utat járjuk, mint a márkáknál, tehát hogy nagyon sok legyen a szabadalom például, ez oda vezet, hogy az innovációról nem a piac dönt, hanem a bíróságok Számos szabadalom csak akkor, vagy nagyszámú szabadalom csak akkor siker, ha ez innovációval jár, hogyha tényleg teljesítik a szabadalmak kritériumot, és nem az, amit most az Európai Szabadalmi Hivatalként bejelentett, hogy milyen jó, nagyon sok a szabadalom. Ez nem lehet eh, megoldás eh, a gazdasági jövőnk szempontjából, hiszen kis és középvállalatok esetében magasabb jogvita költségek jelentkeznek, ez az innovációk árára megy. Ami pedig a számviteli irányelvet illeti, itt nagyon sok ülést tartottunk már, számos ülés volt, mint mondtam, nagy eredményeket értünk el, és most azt szeretném, hogy koncentráltan dolgozzanak ezen a területen. Ide tartozik az, á, az árbevételek, a jövedelmek mozgása, itt egyértelmű megoldásra kell törekedni, és ez legyen egy teljesen új lépés tényleg a beszámolási kötelezettségek területén. Aztán van itt ez a felülvizsgálati záradék, hogyha nem sikerül a három szektort, amely a jogi szakbizottságban elfogadásra került a szavazás útján, az építőipar, a távközlés és a pénzügyi piacok, hogyha erre nem tudunk jövő perspektívát kidolgozni, akkor kételkedni kezdek a tagállamok komoly szándékaiban én azt várom öntől, és elképz, úgy képzelem, hogy ezt meg is fogja tenni, hogy határozottan, elkötelezetten lép fel, és a tanács egy lépést tesz a parlament irányába, és nem folytatják a végtelenség a blokkát politikát. Ön egyedül ezt nem fogja megoldani, de bízom az ön meggyőző erejében. Please. Thank you very much indeed. Nagyon szépen köszönöm, Lichtenberger asszony. Egy nagyon átfogó listát mutatott be, ami a kérdéseit illeti. Főként, ami az áruvédje javaslatot illeti, úgy tudom, hogy a bizottság mind az irányelv, mind a rendelet dolgozására 2013 tavaszán nyújtja be a javaslatát, és mi először is megnézzük, megvárjuk, mit javasol a bizottság, és utáni Utána előbbre visszük, tovább visszük a jogalkotási javaslatot, és nagyon várjuk az együttműködést a parlamenttel ezen a téren. Említette a gyengénlátókat. Ha jól tudom, akkor a tárgyalások abba az irányba mutatnak, hogy a Genfi tárgyalásokon megállapodásra jussunk ez év júniusában, ez jelentős előrelépést jelentene, ha valóban sor kerülne rá, ami a szabadalmakat eh, illeti. Azt hiszem, eh, tovább kell folytatnunk a munkát a jelenlegi megállapodásra kapcsolatban, és értem az aggájait. Biztosan nem csak arról van szó, hogy eh, az esetleges potenciális előnyöket kihasználjuk, amelyek a szabadalmakhoz kapcsolhatók. Egy sokkal szélesebb körű témáról van szó, de hát már jóval több mint húsz éve dolgozunk ezen a kérdésen, és ha sikerül végül tető alá hoznunk ezt a dolgot, ez biztosan csökkenti majd a költségeket a KKV-k számára, a nyelvek számának csökkenése, fordítási költségek, stb. Tehát mindenképpen lesz ennek előnye. Ami az audit irányelvet illeti, várjuk az együttműködést a parlamenttel, tudom, hogy önök már sok-sok munkát fektettek ebbe, és remélhetőleg sikerül majd egyfajta kompromisszumos megoldást találnunk, például a felülvizsgálati záradék kapcsán. Számítunk tehát a parlamentet, tudjuk, hogy az önök elnöke és az egész szakbizottság is keményen dolgozott ezen a kérdésen, remélhetőleg eh, sikerül majd eredményre jutnunk az elnökségünk alatt. Köszönjük szépen, hogy az elnök szép kolléga szeretne még hozzászólni zárásképpen. Köszönöm szépen, elnök úr, el, eh, miniszter úr. Már korábban elmondtam a kollégájának reggel, és korábban Strasbourgban a miniszterelnöküknek, hogy számíthatnak az én támogatásomra egy spanyol északi részén lévő tartománynak vagyok a képviselője, amelyik ősi kelt a gyökerekre vezeti vissza a származását, ugyanúgy, ahogy Írország. Nagyon jó vibrációkat érzek itt a teremben, nagyon jó hangulatot, de ez nem csak azért van, mert nyitott vagyok az írelnökség elé, és ön is kétszer van már itt, és kétszer elnökli a tanácsot a saját ö, tárgyában, de ön nem csak beszél, hanem a gyakorlatban alkalmazza mindazt, amit mond. Ön gyakorlati szempontból viszi előre az ügyeket, olyan elemekről beszélünk, amelyek már megvannak, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a gyakorlatban alka, alkalmazásra is kerüljenek. Samuel Beckett, egy híres ír, azt mondta, hogy a várakozás az rendkívül fárasztó, és ez a mi esetünkben is áll, ugyanis mindenképpen a következő öt hónapra kell szűkíteni ezt a várakozást. Én úgy vélem, hogy önöknek mindenképpen beket tehát meghazudtolva, a dolgokat előre kell vinni, haladni kell az ügyekkel, nem kell itt várni, de mivel, hogy dolgoznak azon, hogy azokon a témákon, amiket ön javasolt, látjuk, hogy milyen hatással van mindennek. Én, mint egy európai parlamenti képviselő és mint barát, azt mondom, miniszter úr, hogyha ön nem gondolja azt, hogy ez a két plusz év, amit ön szerint szükséges a tíz mellé, ahhoz, hogy bevezessük ezt a közös könyvvizsgálást, nos, szükség van erre a két évre, tudjuk ezt elérni? Milyen eredményeket érhetünk el észszerűen? Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, szép kollégának, miniszter úr parancsoljon. Köszönöm szépen önnek a támogatást. Azt hiszem, valóban fáradhatatlanak leszünk, hogy egy nem írt, idézek, Shakespeare mondta azt hiszem, hogy van egy olyan pont, ahol előre kell haladnunk. Európa, Európa azt hiszem valóban egy ilyen ponthoz érkezett el, és remélhetőleg valós előrelépést tudunk majd elérni. Köszönöm szépen tehát a támogató szavait, és biztosíthatom önt arról, hogy mindent megteszünk, amit csak tudunk. Köszönöm szépen miniszter úrnak, hogy válaszolt a kérdéseinkre. A szakbizottság az írelnökségnek minden bizonyal sok sikert kíván, sok szerencsét, és mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez a hat hónap az ír elnökség sikeres hat hónapja legyen, de persze az egész Európai Unió számára is sikert jelentsen. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Most pedig a maradék napi rendi pontok következnek. Először a 32-es, a szubszidiaritás témája. A vélemények listáját megkapták. Nem nagyon kell ezt megvitatni, Karim kolléga nincs jelen. Most az egyebek. Van az egyéb kérdéseknél bármi? Így sincs, akkor ezt a pontot abba hagyhatjuk. Akkor arra hívom fel a figyelmet, hogy a következő ülésünk február 20-án 9 órakor lesz itt Brüsszelben. Ezzel berekeztem az ülést. Yes, I hope so.